Dear colleagues, I would like to welcome Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm a eh, klímaváltozás elleni harc, illetve az energiáért felelős biztos jelöltet a közmeghallgatásra, amelyet a köz, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági, valamint az Ipari Kutatási és Energia Szakbizottság szervez közösen. If you wait, I'm going to explain. One moment. Egy pillanat, mindjárt mindenre választ kapnak. Miguel Arias Cañete, az Európai Parlament képviselője. Emellett 1986-tól 99-ig képviselő volt, és a halászati bizottság elnöke volt 95-től 97-ig, illetve a regionális fejlesztési bizottság elnöke 97-től 99-ig Spanyolországban. Többször is szenátor volt, illetve képviselő, mezőgazdasági miniszter 2000-től 2004-ig, mezőgazdasági, élelmiszerügyi és környezetvédelmi miniszter 2011-től 14-ig. Spanyolországot képviselt az Európai Unió delegációjában a Dohai és Varsói ENSZ klímaváltozási csúcs találkozón, ami a reszortját illeti nagyon fontos témákat fed le, amelyek a mély szakbizottságaink kompetenciójába tartozik. Először is a Környezetvédelmi Bizottságéba. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Környezetvédelmi Bizottság elnöke lehet, lehetek. Mi régóta elkötelezettek vagyunk a hatékony és ambiciózus klímapolitika mellett, az alacsony szénkibocsátus gazdaság mellett, a fenntartható zöld növekedés mellett. A legfontosabb prioritásaink a következők. Az Európai Unió hatékony vezető szerepet kell, hogy mutasson a nemzetközi klímaváltozási tárgyalásokkal kapcsolatban, főleg 2015 Párizsi csúcs találkozón. Fontosnak tartjuk, a hatékony klíma és energia keret létrehozását 2030-ra, és az Európai Uniós szénpiac reformjának szükségességét, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az általános kompetenciáját, képességét, felkészültségét, a függetlenségét, európai elkötelezettségét szeretnénk, és a kommunikációs képességét itt megvizsgálni a meghallgatás során. A biztos jelölt egy írásos kérdőívet kapott, ezeket angol nyelven megválaszolta, és szeptember 26-án megkapták a kollégák a válaszokat. Ma készült el a többi nyelvi változat. Mielőtt összefoglalom, hogy milyen módon fog lezajlani ez a meghallgatás, megadnám a szót Buzek elnök úrnak, aki az Ipari Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Lavia képviselővel és elnök úrral társ elnökei vagyunk ennek az ülésnek. Sok szeretettel köszöntöm Miguel Arias Kenyétét, aki az Európai Parlament tagja, eh, képviselője, úgyhogy otthon van, hazai pályán lép elénk. Eh, sok szeretettel köszöntöm az ENVI bizottságot, nagyon jó az együttműködés az ENVI eh, kollégákkal. Az első parlamenti ciklusom alatt a két, mind a két szakbizottság, szakbizottság tagja voltam, ez kiválóan kiegészít egymást a kettő. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, illetve az európai eh, társadalom, az NGO-k, a cégek, a tagállamok eh, képviselőit. A meghallgatás közmeghallgatás, eh, tehát ezt interneten is lehet követni, úgyhogy köszöntöm a hallgatókat is. let me say a few words at the... Hadd mondjak néhány szót bevezetőként. Az étre eh, szakbizottság eh, kompetenciájába tartozik az energiapolitika, és eh, ez rendkívül fontos része a jövőbeni biztos portfóliójának. Három fontos téma van itt előttünk, az energiahatékonyság, az energia megtakarítás és az új és megújuló energiaforrások. Nos, ezek összekapcsolódnak a klíma kérdésével. Egyéb fontos kérdések például a belső energiapiac, az energia elletes biztonsága, az energiahálózatok összekapcsolódásának támogatása, a transeurópai hálózatok, a kutatás, különös tekintettel az energia területén, az energia unió. Ezek mind olyan területek, amelyek az ITRE szakbizottság felelősségi körébe tartoznak. Nagy érdeklődéssel várjuk tehát a biztos jelölt elképzeléseit azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánja ezeket a témákat kezelni. Az Európai Uniós energiapolitika az energia háromszögre épül a biztonság, a megfizethető árak és a környezet és fenntart, környezetvédelem és fenntarthatóság. Ezen három pont között, vagy célkitűzés között egyensúlyt kell elérni. Ez az egyensúly, ennek az egyensúlynak az elérése kulcsfontosságú feladata lesz az új energiabiztosnak, klímabiztosnak. Úgyhogy hadd tegyem még hozzá a végén, hogy nagyon fontos, hogy a versenyképességünket erősítsük fenntartható módon, és hogy ellenállóak legyünk, ami az energiaválságokat illeti. Az energiát gyakran használják politikai fegyvernek és nyomásgyakorlás eszközének. Az elkövetkezendő öt évben nagyon fontos együttműködés vár ránk. Tisztelt társelnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Van itt egy ügyrendi kérdés, ha jól tudom, jól látom. Igen, elnézést, elnök urak. Mielőtt rátérnénk a meghallgatásra, nekem lenne a szocialisták és demokraták nevében egy ügyrendi kérdésem. A 70, az elmúlt 72 órában Kenyete, Arias Kenyete háromszor is megváltoztatta a pénzügyi érdekeltségéről szóló levelet és beszámoló nyilatkozatot, és ezért nem vagyunk biztosak abban, hogy a Júri Szakbizottság a megfelelő változatot ellenőrizte-e. Ezért formálisan azt kérem, ez nem ügyrendi kérdés, mondja az elnök, aki megszól, megszakítja a hozzászólót. Nem, nem, ez nem ügyrendi kérdés. Important, Mr. Mr. Chair, it's very important. Elnök úr, ez nagyon fontos, mondja a asszony. Azt kérem önöktől, hogy a Júri Szakbizottság elnökével vegyék fel a kapcsolatot, és tisztázzák ezt a helyzetet, hogy valóban a legaktuálisabb nyilatkozatnak legyünk a birtokában. Persze, kezdődhet a meghallgatás, semmi nem áll ennek útjában, de mielőtt a meghallgatást értékeljük, azelőtt tisztázni kell, hogy mivel kétszer megváltoztat az elmúlt 72 órában a pénzügyi érdekeltségéről szóló nyilatkozatot a biztos jelölt, hogy az aktuális változatnak legyünk birtokában. It is clear that we are going to check. Elnök, természetesen az értékelés előtt ezt ellenőrizni fogjuk. Most pedig hadd magyarázzam el, hogy hogyan építjük föl ezt a meghallgatást. A elnézést, de német, olaszul szeretném folytatni. A biztos jelölt egy rövid bevezetőt tart, és a korábbi meghallgatások során, amelyeket az ITRE, amelyeken az ITRE részt vett, 15 percet kapott a bevezetőre a biztos jelölt, az ENVI bizottságnál 10 eh, percet terveztek, most 10 eh, percet eh, fogunk betervezni, és hogyha a biztos úr kicsit mm, tovább szeretne beszélni, akkor ebben rugalmasak lehetünk a többi meghallgatásnál is így jártunk el. A végén pedig további 5 perce lesz a záró megjegyzéseire a biztos jelöltnek. A bevezető után a képviselők 45 kérdést tesznek fel a pingpong eljárásnak megfelelően, tehát három perces szlottok van, egy perc van a kérdésre, két perc a válaszra, és nincsen kiegészítő kérdés. A kérdéseket nem politikai részletletek szerint fogjuk csoportosítani. Az első fordulóban a politikai frakció képviselői fognak kérdezni, és azt a sorrendet fogjuk követni, amelyet a plenárison is szoktunk. A kollégákat arra szeretném kérni, hogy tartsák be hozzászólási időt, 5 másodperces toleranciát tudok adni, és 10 másodpercet a biztos jelölnek, jelöltnek, és utána sajnos ki kell kapcsolnom a mikrofonjukat. Ezen kívül szeretnék utalni még arra, hogy 23 nyelven van tolmácsolás, és ezért mindenki beszélhet az anyanyelvén. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy mivel szimultán tolmácsolást biztosítunk, ezért arra kérem önöket, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. A vitát a parlament weboldalán közvetítjük és később pedig hozzá lehet férni a felvételhez ugyanezen az oldalon. Most pedig megadom a szót a